Dear colleagues, may I ask... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Szeretném szívesen üdvözölni az összes képviselőt a nemzeti parlamentekből. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. És részt vesznek ezen az eszmecserén. A 2000 2016 os európai szemeszter ciklusról. Nagyon aktuális ez a pillanat, hogy vitát tartsunk a témáról, amely a 2016-os ciklusra vonatkozik az európai szemeszter rendszerén belül, de ugyanakkor nagyon fontos a 2007-es ciklus előkészítése szempontjából is. mióta a nemzeti parlamentek elfogadták a határozataikat a költségvetés hatásáról a tagállamokra. Nagyon fontos, hogy me lefolytassuk ezt a vitát, ami a 2015-ös ciklus eredményét tudja végigtárgyalni, a 2016-os eddigi eredményekkel együtt. A jelentést a 2016-os évből jelen pillanatban véglegesíti Szent úr, a parlament, az Európai Parlament jelentéstevője, és ezt a vitát azelőtt szerveztük meg, hogy elfogadjuk ezt a jelentést. A módosítók leadásának a határideje már lezárult, most a kompromisszumos módosítókon dolgozunk, és majd következik még a jóváhagyás. Nagyon fontos visszajelzést fogunk kapni remélhetőleg önöktől, mindannyiuktól, és nagyon jó lehetőség ez arra is, hogy a makrogazdasági perspektívákról eszmét cseréljünk, valamint az ajánlásokról, amelyek az agregált 2017-es fiskális álláspontra vonatkoznak. Mivel nagyon sokan veszünk részt ezen az ülésen, és azt szeretnénk, hogyha minden nemzeti parlament szót kapna, nemzeti parlanként, parlamentenként egy ember fog, kap lehető, fog kapni lehetőséget a felszólalásra. Természetesen, ha marad idő, akkor még másra is lesz lehetőség. Az utolsó körben szót kaphatnak még mások is. 20 nyelvre van tolmácsolás, úgynevezett felszólalási lapokat használunk, ezekre kell felírni a nevüket, hogyha szeretnének hozzászólni a vitához, és ezután ezt át kell adni az egyik teremszolgának. Most, hogy elmondtam, hogy hogy fog kinézni a mai vita, meg is adom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr, én is üdvözlöm a nemzeti parlamentek képviselőit, köszönöm szépen, hogy eljöttek az eszmecserére. Ez már az ötödik év, hogy megtartjuk ezt az eszmecserét a nemzeti parlamentekkel. Most a 2016-17-es évekre koncentrálunk. A Gazdasági és Monetáris Bizottság a vendéglátó az Európai Parlament részéről. A jelenlegi rendszerben az ország specifikus ajánlások ö, megkapása után a nemzeti parlamentek saját nemzeti reformprogramokat alakítanak ki ennek alapján. A növeked, éves növekedési jelentés feldolgozása, valamint a nemzeti reformprogramok kialakítása is az ő feladatuk, valamint az is, hogy az Európai Bizottság ország specifikus jelentésére reagáljanak. Ez a három fő feladata van tehát a nemzeti parlamenteknek, és a fő kérdés az az, hogy az Európai Parlament, valamint a nemzeti parlamentek közötti együttműködés hogyan tudjuk javítani, elmélyíteni hogyan tudnak még komolyabb szerepet kapni a nemzeti parlamentek képviselői európai és nemzeti szinten is. A nemzeti parlamentek a nemzeti érdeket kell, hogy megvédjék, az Európai Bizottság és az Európai Parlament pedig az európai érdekeket védelmezik. Azonban pán-európai szinten jogos, még akkor is, hogy a nemzeti szintre kell lefordítani az európai érdekeket, hogy ezt megtegyék hosszú, rövid és középtávon is, hiszen hosszú távon mindannyiunknak közös érdekeink vannak, rövid távon pedig sokat veszíthetünk, hogyha ezt nem tesszük. Nemzeti és európai szinten is el kell gondolkoznunk azon, hogy az ország specifikus jelentések eredményeit hogyan hajtják végre a kormányok. Az Európai Bizottság értékelése nyomán azok az ország specifikus jelentések, amelyeket nagy mértékben részre haj, végrehajtottak, most nagyon sokat javítottak az illető országok helyzetén. Azon országjelentések, amelyek nyomán nem történt előrehaladás, ez 2012-ben 20% volt, de csökkent 2015-re. Az országspecifikus jelentések 2016-ban tovább csökkentették a lemaradást. Konkrét kihívásokat sorolnak fel ezek az országspecifikus jelentések. Mindazonáltal továbbra is gyenge, sőt gyengül ezeknek a végrehajtásának a hatékonysága. Az európai gazdaságpolitikai koordináció tehát alig-alig működik. Ezért óriási dilemma előtt állunk. És több út áll előttünk. Európai és nemzeti szinten a költségvetési szigor, a struktúrális reformok, illetve a nagyobb bizalom között kell választanunk, a befektetők bizalmára gondolok. Ebből egyet, kettőt vagy hármat lehet választani, természetesen szeretnénk mind a hármat elérni, de nagyon fontos, hogy megfelelő dózisban kezeljük ezeket a területeket. Nagyon gyakran mélyen gyökerező hitek vezérlik a döntéshozókat, nem mondom, hogy előítéletek, de talán néha azt mondhatom, hogy szinte teológiai jellegű vitákra kerül sor a gyakorlati lépés helyett. A stabilitás és növelgetési paktum értelmében elégségesek költségvetési megszorításokat alkalmazni. Ez eléggé növeli a gazdaság fellendülésének az elsőjét. Illetve kikre kell ezt alkalmazni? Csak azokra a vállalatokra, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy összeomoljanak? Vagy mindenkire? Vagy csak a munkaerőpiacra a strukturális reformok? Mivel lehet leginkább meg erősíteni az európai gazdaságot? Hogyan lehet több beruházást vonzani? Ez csak magánberuházás legyen, vagy a nagy alapok beruházásaira is számítunk? Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a stabilitási növekedési paktum céljait elérjük? Illetve a különböző Európai Uniós térségek gazdasági és társadalmi különbségeinek a növekedése óriási kihívásokat jelent. A jelentés tapasztalatai alapján és az ország specifikus jelentések tapasztalatai alapján beszélek, mert ezekben megpróbáljuk nyomon követni az Európai Bizottság példáját az e- abban, hogy általános nyilatkozat helyett néhány konkrét témára összpontosítunk. A jelenlegi kondíciókban, az euróövezet jelenlegi állapotában azt gondoljuk, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni az ország specifikus jelentések fontosságát. A beruházások szerint tekintetében úgy tudunk eredményeket elérni, hogyha a legszélesebb politikai spektrumban vesszük figyelembe ennek a célnak a különböző aspektusait. Biztos vagyok benne, hogy a mai ülésen elhangzottak is az erőfeszítéseinket nagy mértékben segíteni fogják. Thank you very much uh, to our rapporteur. Köszönöm szépen a jelentéstevőnknek, mondja az elnök úr. Berber úr szeretne szót kérni az ECR frakció konzervatívok nevében. Ki más? Gyorsan átnézem a nemzeti parlamenti képviselők listáját is, Dimitr Bajek Tarov Bulgáriából. Önné szó először, parancsoljon. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз искам да изразя... Елекур, úr, колегак. kollégák! Bulgária véleményét szeretném elmondani a 2016-os ország specifikus ajánlásokkal kapcsolatban. Azzal kezdeném, hogy Bulgária véleménye szerint a 2016-os európai szemeszter eh, nagyon kiegyensúlyozottan és eh, zökenismentesen működik eh, ez idáig. Ez annak köszönhető, hogy az európai közösség nagyon proaktív és sok erőfeszítést tett, hogy racionalizálja ezt a folyamatot. Sok a vita, az eszmecsere, a politikai folyamat egyértelműen erősödött. És ennek köszönhetően eh, azt mondhatom, hogy nekünk nagyon tetszik a bizottságnak ez a megközelítése. Eh, kevesebb, de fókuszáltabb ajánlásokra van eh, szükség, amely a prioritásokat emelik ki. Véleményünk szerint vannak olyan elemek, komponensek, amelyeken azért még lehetne tovább javítani kötelezettségvállalás, felelősségvállalás szakmai és politikai szinten egyaránt nagyon fontosak. És a bizottság meg kell, hogy hallgassa a tagállamok konkrét érveit. Jobb koordinációra is szükség lenne a bizottság különböző egységei és a különböző tanácsi formációk között ez olyan esetekre vonatkozik mindenek előtt, amikor egy egység kompetenciába tartozó valamilyen téma hatása van egy másik egységre is. A kettes és a hármas ajánlás igazából nem illik össze, és ezek akár emiatt ez hosszú távon is akár veszélyezheti Bulgária stabilitását. A hármas számú ajánlás a bérekre vonatkozik, de ezt együtt kell nézni az egyes számú ország specifikus ajánlással, ahol is arról van szó, hogy 2016-17-ben el kell érnie a középtávú költségvetési célokat. Morgánia többször is kifejtette, hogy nem értünk egyet ezzel az ajánlással. Az ECOFIN tanácsülésen június 17-én felolvastunk egy nyilatkozatot, és azt mondtuk, hogy továbbra is a stabilitási és növekedési paktum eh, szabályait tartjuk eh, mérvadónak. Fontos a specifikus ajánlások fenntarthatósága, stabilitása, de sokszor vannak változások, változtatások, amelyek kicsit homályosá teszik azt, hogy mire kell tenni a fő hangsúlyokat. Az ajánlások változnak olyan szempontból is, hogy szó van először fiskális szempontokról, azután a szociális dimenzióról. Mi hiszünk a szemeszter, az európai szemeszterben, és hiszünk abban, hogy mindenek előtt a végrehajtásra kell koncentrálni. Összehasonlíthatóságra van szükség az országok között, különösen a makrogazdasági egyensúlytalanságok kapcsán, és fontos lenne, hogy az országok jobban bízzanak egymásban. Az ECON szakbizottság jelentés tervezete az európai szemeszterről, egy nagyon jó jelentés, rávilágít arra, hogy az EU milyen kihívásokkal néz szembe, meghatározza azt, hogy hol van szükség sürgetően fellépésre. Azonban vannak olyan célok, amelyeket még, amelyeknek a teljesítésétől még nagyon messze vagyunk a 2020-as stratégia kapcsán is, de az ajánlások ezekre is ki kellene térnie. Bulgária saját maga is tett intézkedéseket, a beruházásokat gátló akadályokat bontjuk le. A bulgár kormány tíz problematikus területet határozott meg, amely akadályokat jelent a beruházások szempontjából. Adhok munkacsoportokat hoztunk rétre, konkrét intézkedéseket foganatosítunk, hogy minél jobban le tudjuk küzdeni ezeket az akadályokat. Véleményünk szerint kohézió és fellendülés akkor lehetséges csak, hogyha javul a koordináció a tagállamok között, mert sok, nagyon sok a kapcsolódási pont. A gazdaságpolitika koordinálásához szükség van a nagyobb bizalomra, több párbeszédre, így tudjuk leküzdeni a tagállamok előtt álló akadályokat, és így tudjuk eh, megőrizni, betartani a belső piacsal kapcsolatos eh, szabályokat. A bizalom a legfontosabb szó. Thank you very much. Uh, now... Köszönöm szépen. Uh, Máltáról Charles menjen a következő. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Uh, nagyon sok uh, fontos pontot tartalmaz a jelentés véleményem szerint. Elsősorban a termelékenységbe való beruházások, illetve azok hiánya. Drági úr a közelmúltban jelezte, hogy nincs megfelelő ösztönző az Európai Uniós munkahelyteremtéshez és gazdasági növekedéshez, és éppen ezért a nemzeti parlamenteknek ösztönző csomagokat kell bevezetniük, amelyel az ösztönzéseket ösztönzik. Felmerül a kérdés, hogy milyen jellegű állami vagy magánberuházásokról beszélünk. Véleményem szerint ahhoz, hogy gazdasági növekedést ösztönözzük, ahhoz mindkettőre szükség van állami és magánberuházásokra egyaránt. Ami az állami beruházásokat illeti, a felmerülő, azonnal felmerülő kérdés a rugalmasság kérdése a fiskális stabilitási, pénzügyi stabilitási paktumon belül. Ezt a kérdést is már nagyon régóta tárgyaljuk, nincs tulajdonképpen döntés a nemzeti parlamentek felelőssége, hogy eh, a stabilitási egyezmény keretén belül némi eh, rugalmasságot biztosítsanak. Ezért nagyon fontos, hogy a nemzeti kormányzatok olyan intézkedéseket hoznak, amelyel a termelékeny eh, állami beruházásokat ösztönzik, és ezzel egyből a magán kezdeményezéseket és ennek kombinációját, a PPP-t, az állami és a magán partnerséget. Nos, ez úgy gondolom, hogy olyan kihívás, amelyen nagyon sok e, európai ország szembesül, ez pedig a, az országokon belüli további beruházások ösztönzése a munkahelyteremtés érdekében. Véleményem szerint ez a par- e parlamenten belül is, ezen a fórumon belül is fontos, hiszen muszáj erre figyelnünk. Ha sikerül a beruházás, állami és magánberuházások problémáját megoldanunk, akkor abból természetesen adódik, hogy munkahelyeket teremtenek, és ez jobb megértést ösztönöz az Európai Unió különböző struktúráin belül és a nemzeti parlamenteken belül is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Mint tudják, 2000 2015-ben a bizottság a rugalmasságra vonatkozó közleményt fogadott el, és a strukturális kiigazítások egy mátrixát. Egyrészt a tanács jóvá hagyta, másrészt pedig az egyéves plafonnal előírt, hogy tulajdonképpen az egészből csak egy évig E, ennek az egésznek csak egy évig lehet az előnyeit élvezni. Nyilvánvalóan kétséges, hát egy év alatt ezeket a problémákat nem lehet megoldani. Nagyon fontos, hogy felvetette ezt a problémát, meg kell mindenképpen beszéljük. Ann Mulder, Hollandia. Köszönöm szépen, elnök úr. A tagállamok gazdaságai negatív fejleményeket mutatnak, és hogyha bizonyos tagállamon negatív események vannak, az kihathat a többire is. Ha megnézzük az Európai Unió versenyképességét, mint egy blokkét, akkor azt láthatjuk, hogy az elmúlt 15 évben a versenyképességünk csökkent. Ha Drági urat az Európai Központi Banktól meghallgatjuk, ő azt kéri a tagállamoktól, hogy reformokat fogadjanak el, hogy az euróvezet stabil maradjon az euróval együtt. Az ország specifikus jelentések működhetnek, mint rendszer, mindazonáltal, amikor a végrehajtásra kerül a sor, akkor kezdődnek a problémák. Az ajánlásoknak a felét sem hajtják végre a tagállamok. A kérdésem az, mit fogunk tenni? Mi, a nemzeti parlamentek képviselői, az Európai Parlament képviselői, és az Európai Bizottság a végrehajtás hiánya miatt mely intézkedéseket lehet elfogadni, például bírságot vagy más intézkedéseket, mit lehetne kitalálni, hogy az ország specifikus ajánlásokat az államok végre hajtsák. Nem azért, mert nekem jó ötletnek tűnik a bírság, de azt szeretném, hogy az Európai Unió és az Európai Eurózóna és az euró erős maradjon és versenyképes, mert ez mindenkinek érdeke. Elnök, köszönöm szépen! Valóban, alapvető fontosságú ez a kérdés. A bizottság értékelést végez. Hollandia például három ajánlást kapott, ebből kettőből korlátozott eredményt sikerült elérniük, egy területen pedig némit. Mi, a parlament, illetve önök, a nemzeti parlamentek képviselői, hogy reagáljunk, hogyan nyoma, gyakoroljunk nyomást a kormányunkra? Hollandia. Mi nagyon komolyan vettük az ajánlásokat. Idén három ajánlást kaptunk a munkaerőpiacra, a köz, vagy az adózásra vonatkozóan. Ezt megvitattuk a parlamentben, és ráadásul jövőre választások lesznek, úgyhogy a választási programban is szerepelni fognak ezek a témák. De ha megnézzük mondjuk Franciaország, Spanyolország, Portugália parlamentjét, remélem, hogy ők is gazdasági reformokat fognak végrehajtani, hogy a, az EU gazdasága növekedjen, és mindannyian profitáljunk ebből. Különösen a nagy országok fontos, hogy jó példával járjanak elő. Elnök, köszönöm szépen. Most a néppárt részéről Gunár Hökmár kap szót. Mr. Chairman, thank you very Köszönöm, elnök úr, köszönöm az eszmecserét is. Miközben hallgattam a hozzászólásokat, egy dolog világossá vált. Véleményem szerint valamennyien egyetértünk abban, hogy stabilitásra van szükség ahhoz, hogy növekedjen az európai gazdaság és a beruházások. A probléma az, hogy talán abban nem vagyunk annyira egységesek, hogy hogyan kellene ezt elérni. De ha megnézzük a fejleményeket, szembe tűnik, hogy az elmúlt kettőt évben azok az országok rendelkeznek jó előrejelzéssel, ahol, amely országokban stabilak a közpénzügyek. Minden országot sújtott a válság, vagy sokszor beszélünk arról, hogy több rugalmasságra van szükség, ami nagyobb hiányt jelent, hiszen minél nagyobb a hiány, viszont annál nagyobb a teher, és annál, annál nagyobb a bizonytalanság. De az igazi probléma talán nem is a gazdaságpolitika az egyes tagállamokban, hanem van egy másik probléma, és ez véleményem szerint releváns mindegyik ország gazdasága számára, nem csak a hiánya leginkább küzdködők számára. Lépésenként aláássuk a stabilitási paktum hitelességét, és ha így teszünk, akkor ezzel az egész európai gazdaság hitelességét ássuk alá. Hogy miért viszonylag nyugodt a gazdaság, bár persze tudjuk, hogy azért a felszín alatt elég sok a probléma, de az egyik oka ennek az, hogy véleményem szerint a stabilitási paktum a, elvezet a közpénzügyek konszolidálásához. És a azok a tagállamok, amelyek ezen az úton járnak, látják, hogy javult a helyzetük. Azt is látjuk, hogy a megszorítások azokban az országokban, ahol korábban inkább túlköltekeztek, és azt hitték, hogy minél több pénzt költenek el, majd annál több pénz fognak generálni is. Nos, ez a típusú logika nagyon sok mindent aláásott az ilyen országokban. Ezért mindenek előtt a költségvetési konszolidációra van szükség minden tagállamban. Ez elengedhetetlen a növekedés, a beruházások, a több munkahely szempontjából. Tehát igen, az államnak is kell beruházni, de csak a stabilitási paktum keretein belül. Mert hogyha alássuk a stabilitási paktum hitelességét, akkor sok más is ránk fog omlani, és akkor borzasztó nehéz lesz már kezelni a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Paolo Verieri képviselő úr az olasz szenátusból. Köszönöm szépen. Köszönöm egyáltalán a lehetőséget, mert nagyon hasznos ez a beszélgetés. Egyetértünk abban, hogy a bizottság 2016-ban az ország specifikus ajánlásokban megjelenő elemek nagyon fontosak, ezek tartalmazzák azokat a fő pilléreket, amelyeket mindannyian fontosnak tartunk, a strukturális reformok, beruházás, támogatás, a felelős közfinanszírozás megtartása. Kétség kívül a strukturális reformok, mint tudjuk, és ahogy sok európai tagország végre is hajtja, nagyon fontos formában javíthatja a különböző országok és az európai gazdaság egészének teljesítő képességét. Olaszország mélyen és részletesen részt vesz a strukturális változásokban. A jelentés értelmében mi már teljes mértékben átültettük az ajánlások jelentős részét a 2016-os ajánlásokét, és igen, jelentős előrehaladást is tesz, teszünk, jelentősen haladunk előre az egyéb területeken. Tehát az ország meggyőződése az, hogy ez egy fontos kötelezettségvállalás de természetesen még többet is kellene, lehetne tenni az egyes országokban, így Olaszországban is annak érdekében, hogy javítsuk a reformok tartalmát. Meg kell, hogy mondjam, hogy fontos az is, hogy a strukturális reformok megfelelő külső környezetet is igényelnek a makroökonomiai környezetnek, megfelelőnek kellene megfelelőnek kell lenni. Sajnos azonban, bár van némi javulás, az eurótérség gazdasági fellendülése és Európa egészének a fellendülése még mindig túl szerény, vagy nem tud megfelelően reagálni a gazdasági és társadalmi költségek vagy megfizetett ár miatt, vagy pedig azért, mert a magas munkanélküliséget kell kezelnie. Létfontosságú ennek a feladatnak a megoldása, és egyetértek a jelentéssel abban, hogy ma a belső kereslet, az eurozónában a belső kereslet javítása, a fontos az, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani. A világ leggazdagabb piacával rendelkezünk, de nem tudjuk kiaknázni úgy, hogy a gazdasági növekedést tartsuk fenn vele. Miért nem? Azért, mert a fiskális politikánk nem támogatja megfelelően a belső keresletet, és az állami és a magánberuházások sem járulnak ehhez megfelelően hozzá. Nagyon fontos az tehát, hogy haszna, ha, hangsúlyozzuk, ahogy meg is tették, az országunk álláspontját is, a az eurotérség az európai gazdaság egészének lehetőségeinek erősítéséhez a jobb fiskális politikára van szükség. Mit jelent ez? A fiskális politika, több fiskális politika, vagy egy erősebb fiskális politika azt jelenteni, hogy pozitív eredményeket kellene biztosítanunk a, a fiskális egyensúly, az úgynevezett fiskális helyzetek vagy pontokban. 2011-2010 óta tudjuk, hogy a fiskális egyensúly negatív volt, igen korlátozott. Ma már, és ezt pozitívumnak tekinthetjük, már pluszban vagyunk, de ez még mindig nem járul olyan mértékben hozzá a gazdasági növekedéshez, mint tehetné. Nagyon fontosnak tartom tehát a A fiskális helyzet eh, megjavítása, eh, a paraméterek eh, javítása. Ezzel kapcsolatban pedig befejezésként hadd mondjam el, hogy az állami beruházások európai szinten való növelése is nagyon fontos. Láttuk már, hogy a, a, hogy mindennek nagyon fontos makro- és mikroökonomiai hatása is lehet. Én is úgy gondolom, hogy 2017-ben is ezt az irányt kell folytassuk. Köszönöm. Holik István, Magyarország. Köszönöm, elnök úr, a szót, és a Magyar Országgyűlés nevében is szeretném megköszönni, hogy a korábbi hagyományoknak megfelelően most is lehetővé tették azt, hogy a nemzeti parlamentek kifejtsék a véleményüket a 2016. évi európai szemeszterrel kapcsolatban. Fontosnak tartjuk aláhúzni, hogy kifejezetten jónak tartjuk az európai szemeszter további áramvonalasítását, illetve azt is, hogy az ország specifikus ajánlások rövidebbek lettek, fókuszáltabbak lettek, és megmaradtak szakpolitikai alapon. Mi azt látjuk, hogy a mi országunk, Magyarország gazdasága stabil. A Magyarországnak a gazdasági növekedése az majdnem duplája az európai átlagos növekedési szintnek. Azt látjuk, hogy a magyar költségvetés stabil, és egyetértek az előttem szólókkal abban, amelyek azt hangsúlyozták, hogy most a stabilitás kifejezetten fontos fiskális oldalon. A magyar kormány felismerte ezt, és azt látjuk, hogy immár több éve is a költségvetési hiány nem 3% alatt van Magyarországon, hanem többször 2% alá is be tudott menni. Itt tehát azt tudjuk mondani, hogy a költségvetés stabil. Magyarországon hat éve csökken az államadóság, ez szintén kiszámíthatóbbá teszi, és ezt ismerte el azzal a, az, az S&P hitelminősítő, amikor egy másik hitelminősítő után most már befektetésre ajánlott országként kategorizálta Magyarországot, és hát ezért tartjuk fontosnak, hogy ezeket az eredményeket a 2016. E, évi európai szemeszter során a bizottság is elismerte, és azt is látjuk, hogy, hogy a bizottság szerint makrogazdasági egyensúlytalanság veszélye Magyarországgal szemben nem áll fent. Fontosnak tartjuk, hogy a bizottság ország specifikus ajánlásai azok maradjanak szakpolitikai szinten, konkrétumokat tartalmazzanak. Üdvözöljük azt, hogy a 2016-os országspecifikus ajánlások ezeknek a paramétereknek megfelelőek, hiszen csak akkor tudnak a tagállamok konkrét lépéseket tenni, hogyha konkrét szakpolitikai javaslatokat fogalmaz meg a bizottság. Magyarországgal kapcsolatban három ilyen ajánlást fogalmaz meg a tavalyi öthöz képest és azt kell mondanom, hogy amelyek a, az ajánlásban benne szerepelnek, az a magyar kormány célkitűzéseivel is összecseng, hiszen továbbra is fegyelmezett költségvetési politikát szeretnénk folytatni, folyamatosan vezetjük ki a korábban bevezetett ágazat specifikus adókat, éppen annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők nagyobb biztonságban érezhessék magukat, és ettől is egyébként a gazdasági növekedés további emelkedését várjuk, és természetesen a Magyarországon bevezetett közmunka programot is úgy alakítja át a kormány a következő években, hogy az abban résztvevők minél, hamas, minél hamarabb visszatérhessenek az aktív munkaerő piacra. Így tehát azt, azt tudjuk mondani, hogy Magyarország figyel az ország specifikus ajánlásokra, és azt is szeretném kihangsúlyozni végezetül, hogy eh, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága eh, pedig, ahogy a korábbi években most is szorosan követi az európai szemesztert. Éppen két hónappal ezelőtt eh, járt nálunk a bizottság magyarországi képviseletének vezetője, a bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának igazgatója, ahol eszmét cseréltünk Magyarország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, illetve az országspecifikus ajánlásoknak való megfelelésről is. Összességében tehát az idei szemeszterben tapasztalt változásokat mi egyértelműen pozitívnak látjuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeknek meg tudjunk felelni. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen. Gerasimov Balures Görögországból következik. Kire Proedre, kire Gulgieri, kérome, puszás γνωρίζω και... Tisztelt Gualtieri úr, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy önnel személyesen is találkozhatom, hiszen a múltban már üzenetet cseréltünk egymással többször, objektívnak találtam önt, de ugyanakkor a véleményét nem rejti véka alá. Örülök annak, hogy Görögország barátjának mutatkozott eddig. Úgy gondolom, hogy országunk, ahogy bizonyára önök is tudják, jelen pillanatban nehéz időket él át, és egy támogatási keretet hoztunk létre. Ez nem közvetlenül a makrogazdasági egyensúlytalanságokról szóló téma ma, de az a politika, amiről ma beszélünk, az nem csak az állampolgárokat és a tagállamokat érinti általánosságban, hanem különösen a milyenket is. Látnunk kell, hogy mik voltak az okai összességében ennek a pénzügyi válságnak. Miért történt az, hogy amikor az Európai Unió és az Egyesült Államok nagyjából ugyanabban az időben került válságba, az USA már körülbelül három évvel ezelőtt kilábalt belőle, és elég jó növekedést produkál mi lehet a baja az európai gazdasági politikának. Beszélünk a strukturális reformokról, de milyen irányt vegyenek ezek a reformok? Jól ismert, hogy Európában a neoliberálisok irányítják a dolgokat, úgyhogy amikor reformokról beszélünk, az nem a jóléti állam végét fogja jelenti, és nem fog több jogot adni a dolgozó emberek kezébe. Hadd említsek meg még néhány dolgot a gazdasággal kapcsolatban. Az állampolgároknak az a véleménye az Európai Unióról, hogy gazdasági tekintetben rossz úton járunk. Nem az 1929-es szinten persze. De Görögország helyzete azért mégiscsak emlékeztet erre az időszakra az elmúlt néhány évben. Nincs növekedés. Stagnál a gazdaság, és stagnál az egész ország. Az egyetlen terület, ahol növekedést tapasztaltunk, az az egyenlőtlenség a regi, régiók között és a társadalmon belül. Ugyanakkor robbanásszerűen növekedik a szegénység és a munkanélküliség. Nem csak Görögországról akarok beszélni, mert az elmúlt néhány évben amit a görögországi segélyprogramot illeti, azonban oda vezetett, hogy például a munkanélküliség több mint megkétszereződött. És még mindig nem jutottunk oda, hogy kilábaljunk a gödörből. Úgyhogy kollégák, azt gondolom, hogy radikális irányváltásra van szükségünk. Szükségünk van egy növekedési paktumra, egy olyan paktumra, ami a méltányos és fenntartható növekedésről fog beszélni, a munkához való jogról és az alapvető emberi jogokról, amelyet nap mint nap megsértenek manapság. Ugyanakkor meg kell erősítenünk a párbeszédet a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között, és tennünk kell valamit a társadalmi és szociális mutatók javítása terén is. A munkanélküliség és a szegénység az Európai Unión belül nem csak olyan független mutatók, amelyekkel elszigetelve kell foglalkoznunk, ezek más szakpolitikák eredményei, amelyeket központi szinten hoztak meg. Például a költségvetési stabilitás érdekében. A dolgozók, az állampolgárok teljes mértékben elvesznek a sok zsargon között és az európai tagállamok gazdasága egyáltalán nem növekszik. Az Európai Unió az eddiginél is rosszabb fényben tűnik fel az állampolgárok szemében, és szerintem a Brexit Nagy-Britannia kilépése ezen csak ront. Ugyanakkor nem egyforma mércével mérik a tagállamokat. Például Németország 8%-os többletet mutat a költségvetésében. Ez sem felel meg a paktumban foglaltaknak. Köszönöm. Nine. Thank you. you Mr. President, you, you said uh, nine. Yeah. Yeah, nine percent. Yes. Primary surplus. Yes. Yes. You yes. 9, ot mondott elnök úr, ugye? És még annál is több. Pervans ez következik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Köszönöm szépen ezt az eszmecserét, mert jelen pillanatban az Európai Parlament éppen értékeli az országspecifikus ajánlásokat, és a 2017-es növekedési jelentést készítjük elő, úgyhogy nagyon időszerű ez az eszmecsere tudjuk dokumentálni azt, hogy országonként mi a helyzet az ország specifikus jelentésekkel kapcsolatban nem tudtam persze még részen, részletesen végnézni az összes ország ajánlásait és az előrehaladását, de azt látjuk, hogy néhol azért van előrehaladás. Az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel együtt azt szeretné, hogyha kevesebb ajánlás születne, de ez jobban célzott lenne az egyes országok realitása tekintetében. Tehát ne csak országonként mindegyik országra ugyanazt ajánljak az Európai Bizottság, hanem egy-egy jól célzott ajánlásuk legyen. A gazdasági koordináció, amely a nek az egyik szüleménye, ez az országspecifikus jelentés is, még mindig tartalmaz magában lehetőséget az előrehaladásra, a fejlődésre. Remélem, hogy a következő ciklusban, azaz az elkövetkező évben ez be is fog következni. Több szempontból érdemes egyébként megvizsgálni a helyzetet. Az egyik, a gazdaságpolitika összes eszközének a felhasználása a megreformált verzióban. Aztán vizsgáljuk meg azt, hogy milyen eljárások vannak. Például a makrogazdasági egyensúlytalansági eszköz legyen ez is használva, ha már egyszer létrehoztuk. Aztán vonjuk le a következtetéseket, amiket le tudunk vonni a makrogazdasági egyensúlytalanságokból, és tanuljunk ebből. Aztán az Európai Bizottság a kettős és hatos csomag alapján érje el azt, hogy a tagállamok és a bizottság is tartsák tiszteletben a szabályokat a MIP-nek, a makrogazdasági egyensúlytalansági szabályoknak és az összes többi szabálynak is szerezzen érvényt az Európai Bizottság. Aztán a másik dolog, a beruházások kérdése. Az Európai Bizottság nagyon jogosan a konkrét eljárásaiban ezt az egyik első helyen sorolta fel sok ország esetében, de azt látjuk, hogy nem feltétlenül bontják le magán vagy állami befektetésre. Pedig ez is nagyon fontos, és az is, hogy tudjuk, hogy milyen a kamatok helyzete az egyes országokban, milyen a bizalom helyzete, hiszen ez is befolyásolja azt, hogy milyen egyensúly fog kialakulni az állam és magánberuházások között. És mi itt az Európai Parlamentben ahhoz a ponthoz érkeztünk, amikor a második fázisát kezdjük el tárgyalni a Juncker tervnek. És ezért nagyon fontosak azok az információk, amelyek alapján makrogazdasági eszköz embriókat tudunk kialakítani Európa szinten. Nagyon fontos, hogy együttes hangon szólaljunk el, és magyarázzuk el azt, hogy miért és hogyan akarjuk ezt az új Juncker tervet felhasználni. Hogyan fogjuk figyelembe venni azt a módot, ahogy az egyik vagy másik gazdaság próbálja helyreállítani magát. És a harmadik dolog, nem tudom, nem kéne egy kicsit tovább lépnünk, tovább menni bizonyos aspektusok tekintetében. Például akkor, amikor országonként felhasználjuk az ország specifikus ajánlásokat. Szerintem itt is van még előrelépési lehetőség, hiszen amikor megnézzük például az adóztatás kérdését, ezen a területen természetesen ez nem közösségi kompetencia, de pont azért, mert ország specifikus szabályok irányítják az adóztatást, ezért a gazdaságpolitikát tának a céljainak alá lehetne rendelni az adóztatást, és bátrabbnak lehetne lenni, és tovább lehetne menni az ajánlásokban, hogy egy olyan kedvezőbb adóztatási környezet alakuljon ki az egyes tagállamokban, ami a beruházásokat és a foglalkoztatást javítani tudja, hiszen ez közös célunk. Elnök, köszönöm szépen. Paulo Trigo Pereira, Portugáliából kapszol. Grazie, signor Presidente members of European Parliament and National Parliament. Köszönöm szépen, elnök úr. A Nemzeti Parlamentünk üzenetét szeretném átadni önöknek, és megpróbálom felvázolni azt, hogy Véleményem szerint Portugáliában a parlamenti képviselők között egyetértés van a tekintetben, hogy hogyan ítéljük meg a perspektívánkat. És hát az egész országban megvan ez a konszenzus. Nagyon fontos időpontban beszélgettünk itt. Október 3-án az ECON és a REGI, két parlamenti szakbizottság találkozik Skypenen és Kretszó biztosokkal. Most először kerül sor az úgynevezett strukturált párbeszédre az Európai Bizottság és a Parlament között. Ennek a találkozónak a tárgya, ahogyan önök többségében tudják, hogy Portugália és eh, Spanyolországgal eh, szemben alkalmazzanak-e eh, szankciókat a strukturális alapokból történő kifizetések visszafogásával, mert 2015-ben nem hajtották végre a parlament és a tanács ajánlásait ebben a két országban. Mi is a fő üzenetünk itt ma ezzel kapcsolatban? Először is eh, portugál képviselők egyetértenek abban, hogy tág politikai eh, spektrumot kell figyelembe vennünk. És a polgárok többsége úgy érzi, hogy nem csak, hogy nem méltányosak, hanem kontraproduktívak is az ilyen szankciók. A szankciók hatására csökkenne az európai integrációs projekt támogatottsága Portugáliában. Tisztában vagyok azzal, hogy az európai intézményekben vannak hardlinerek, kemény vonalasok, akik szerint szigorúan be kell tartani a szabályokat, függetlenül a gazdasági és szociális következményektől. És az ilyen emberek azt gondolják, hogy a szabályok betartása önmagában a cél, Bizonyos rugalmasságra azonban szükség van. Nem csak az adott országra gyakorolt következményeket kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy a szabályok maguk mennyire hitelesek. A második üzenet szintén a rugalmassággal függ össze. Hogy a, elmaradnak a szankciók, ez az Európai Unió egészének is érdeke. Ezért eh, én most a hardlinerekhez szólok legalábbis eh, néhányukhoz. Az Európai Uniónak az az érdeke, hogy a következő úton járjon. Mi az Európai Unió alapvető érdeke? Mindenek előtt az, hogy eh, a Brexit eh, után 27 tagállam azért maradjon meg az Európai Unióban. Egy évvel ezelőtt ez még nem volt célkitűzés. Mi feltételeztük, eh, hogy majd 28, 29, akár 30 tagállam is lesz az EU-ban. Most viszont azért a 27 tagállam megtartása is fontos célkitűzés maradt. Az éves növekedési jelentés elején az olvasható, hogy az európai projekt eh, egyik legfontosabb eleme a növekedés és a beruházások erősítése. Ez, ez, ez a legfontosabb politikai prioritás és a prioritás kapcsán azt is olvashatjuk, hogy a bankuniót ki kell teljesíteni, így lehet biztosítani a pénzügyi stabilitást. Növekedés és foglalkoztatás nélkül azonban kudarca van ítélve az európai projekt. Nincs időm arra, hogy részletekre kitérjek, talán még mielőtt befejezem néhány mondatot, elmondhatok. Mi is a helyzet Portugáliában, dióhéjban összefoglalva? Portugália kikerül a túlzott deficit eljárásból, tehát 2016-ban megvalósul a költségvetési konszolidáció. 2,7% a deficit, ez azt jelenti, hogy megvalósul a pénzügyek konszolidálása, a költségvetési konszolidáció, és akkor hogyan lehet szankcionálni egy olyan országot, amely végrehajtja a fiskális konszolidációt, stabilizálja a GDP arányos deficitet, és emellett növekedés és foglalkoztatás foglalkoztatás terén is jó úton jár. Hát, ha több időm lenne, akkor még ezt ki is tudnám bővebben fejteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy emlékeztetett minket arra, hogy eh, jövő hétfőn itt az Ekon szakbizottságban és a Regiben egy eh, együttes ülésen Katánien és Kretszú biztosokkal sor kerül a strukturális párbeszédre, és ennek a párbeszédnek a tárgya lesz eh, a és a szankciók kérdése a strukturális alapok kapcsán valóban ez egy nagyon fontos ügy, és körülök, hogy ezt felvetette, ez különösen konkrétan Portugáliát érintő kérdés. Marco Vali következik. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni én is, hogy meghívtak minket erre a párbeszédre a nemzeti parlamentekkel. Nos, ezek az ajánlások nem szabad, hogy egyfajta lidérsz nyomást jelentsenek a népek, illetve a képviselőik számára. Itt ez, ez egy olyan receptről van szó, ami már megbukott. Megszorítási programok, hatására csökkentek a nyugdíjak, a bérek. Látjuk, hogy ez eh, Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban, Franciaországban hova vezetett. Ez egy nem működő recept. A eh, politikai eszköz az euró védelmére, nos ez természetesen fontos eh, kérdés, de emellé oda kell tennünk, hogy mi a legjobb mód arra, hogy ezt elérjük, ezt a stabilitást, és ha erre az a válasz, hogy az emberek jövedelmének a csökkentése, ez, ez nem lehet jó válasz. Ezzel az igazi problémát nem oldjuk meg. A valuta unió tulajdonképpen csak 19 ország számára szól, 19 tagja van az eurozónának, és ezen országok némelyikében úgy hogy működik a dolog, de több országban gondok vannak az inflációval, eltérő, nagyon eltérő a jövedelmi helyzet, azután 24 különböző nyelvet beszélnek, szemben az Egyesült Államokkal ugyanazt az egy nyelvet beszélik, és sokkal nagyobb mobilitási lehetőségeik vannak az embereknek arra, hogy munkát találjanak valahol másutt az országban. De itt az EU-ban ez nem működik így a mobilitással, és ezt Drági úrnak is el kellene magyarázni. Vannak olyan népgazdaságok, amelyek kívül esnek a mainstream és ezekkel a gazdaságokkal is foglalkoznunk kell, nem szabad szentehénnek tekinteni az egységes valutát, mert ez oda vezet, hogy esetleg kontrollálatlanul felbomlik az Európai Unió. Igen, ez is megtörténhet hogyha egy ország egy oldalon kilép eh, az euróövezetből, mondjuk egy népszavazás után. Láttuk, hogy mm, ilyesmi megtörténhet, Spanyolországban és Portugáliában is előfordulhat, nem értenek egyet az emberek azzal, hogy megbüntessék eh, az ő országukat. Ezért nem szabad büntetni ezt, ezt a két országot, eh, különböző ajánlások ellenére sem. Egy ilyen programot nem lehet, csak nem lehet igazából megvédeni, amit a bizottság itt felvázol. De ne kerülgessük a forrókását. A kormányzati programok kapcsán azt mondhatjuk, hogy a trojka intézményesülését, tehát hogyan próbálnak ezt meg eladni a, a választóknak. Képzeljék el, hogy megpróbálják nyomon követni a az eseményeket, ahogy ezek eddig zajlottak. Itt változtatásokra van szükség. Le kell ülni egy asztalhoz, meg kell nézni, hogy milyen forgatókönyvek valósíthatók meg, mert egyeztetés nélkül nem jutunk tovább, és újra és újra előáll majd egy olyan helyzet, hogy nem, hogy az emberek fejében egy olyan benyomás keletkezik, hogy, hogy egyszerűen a technokraták ellen szól valaki, akkor ez Európa ellenességet is jelent sokak szemében, pedig ez nem így van egy válság érthet olyan méreteket, hogy már szinte kezelhetetlen, de ilyenkor új megoldásokra van szükség, és nem lehet szentehénként tekinteni az euróra. az emberek, a polgárok ki fogják követelni az elszámoltathatóságot a politikusoknál, hogy én mit szeretnék. Jó, hát Európában is különböző mozgalmak léteznek, Olaszországban is, és például Olaszországban az ötcsillag mozgalom vezeti a vezet a nép a közvéleménykutatások értelmében erre. Ezt se felejtsük el. Köszönöm. Onofrius Kulla, Cyprus. Manapios Kulla, Ciprusról. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς αισθανόμαστε ευτυχείς που επανεντασσόμαστε στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Nagy örömmel tértünk vissza az európai szemeszter eljárására, azt követően, hogy sikeresen végigjártuk a kiigazítási folyamatot, márciusban zártuk le. Úgy véljük, hogy a folyamat nagy mértékben segíti a nemzeti és az európai szint közti párbeszédet. Azért mondom, hogy az európai szintű reformokat, mert európai szinten is szükség van a reformokra. Jól tudjuk közismert, hogy az eurózóna nem tökéletes, devizatér, és tenni kell a tökéletlenségekkel szemben azok ellen valamit. Az európai szemeszterre már láthatók a makroökonomiai egyensúlytalanságok, és bizonyos tagállamokban valóban ezeket más tagállamokba is exportálták. Úgy gondoljuk, hogy megfelelően tudjuk azonban a szakpolitikákat koordinálni, és a közös célok elérdéke érdekében mi magunk is hozzá tudunk adni. Ciprus egyetért a az országajánlások célkitűzéseivel már eh, a nyugdíjak terén például elindítottuk a lényeges reformokat. De ezen kívül bevezettük a, mini, a garantált minimál jövedelmet a családok és állampolgárok számára. Erre rendkívül szükség volt. Nem csak reformokról van hazánkban tehát szó, amelyet a munkavállalók vagy az emberek hátrányára, kárára lehet meghozni, hanem olyan reformok, amelyek sokkal nagyobb támogatottságot élvező irányba mennek. A kormány is benyújtott törvénytervezeteket a, par- a ciprusi parlamentnek, és úgy gondolom, hogy ezek a törvények ezeket a törvényeket évvégig meg is szavazzák. A közszolgálatra vonatkozó reformok a minisztériumok és, ö, körében és az elektronikus kormányzással, az e governance kapcsolatban is újításokat vezettünk be, annak érdekében, hogy a helyi önkormányzati szervek megfelelő közös szolgáltatásokat tudjanak biztosítani a lehető legalacsonyabb költségen az állampolgárok számára. Felismertük a makroökonomiai egyenlőtlenségek eh, hátrányait is, eh, a nem teljesítő hitelek, rossz hitelek, az állami és magán eh, beruházások közti különbségek. No, különbségeket. Nos, figyelembe veszük tehát ezeket a problémákat is, és ezek alapján elmondható, hogy a vártnál jobban teljesített a gazdaságunk, és ez némi optimizmusra is ad okot. Várhatóan 2016-ra több mint 2,7%-os növekedési rátával számolunk, ez az EU átlagnál jóval magasabb, és 0 százalékos a fiskális deficitünk, tehát majdnem 0 százalék. Ugyanezt várjuk 2017-re, Várhatóan a növekedés a 3% fölött lesz, és a fiskális eh, deficit, az államháztartás deficitje pedig fél ponttal a GDP a GDP fél százaléka lesz. Úgy gondoljuk tehát, hogy ilyen háttérben pozitív fejleményekről tudunk majd a munkanélküliség és a rossz hitelek terén is eh, elérni. a, mivel a, az államháztatási eredmények kielégítőek voltak, volt némi e, lehetőség arra, hogy adókat csökkentsünk. Nagyon fontos, hogy megnézni, hogy hogyan lehet a fiskális fegyelmet betartani, és e, a növekedést ugyanakkor biztosítani. Két évig nagyon e, kemény recesszió volt az országban, a 6%-ról nullára tudtuk visszavinni a deficitet, ez két év alatt volt, és most mégis a kockázat alapú növekedési rátával számolunk, az remélhetőleg fenn tud maradni. Lettországban Richard Szekolsz. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Nos hát, az ország specifikus jelentések kapcsán nem szeretnék most már hozzászólni, de egy EU-s szintű konkrét ügyhöz szeretnék hozzászólni, amit szerintem eddig nem kezeltünk fontosságának megfelelően. És éppen ez az egyik oka annak, hogy nagyon alacsony a növekedés, illetve hatással van mindez arra is, hogy a szürke gazdasággal hogyan tudjuk felvenni a kapcsolatot, vagy a harcot, és ez az illegális foglalkoztatás kérdése. Akár az egész EU GDP 7%-a az illegális foglalkoztatásból származhat, és ennek nagyon sok mellékhatása van a szociális jóléti rendszert, a költségvetési bevételeket érinti. Ezt a konkrét témát miért nem említik a jelentéstervezetben igen a munkanélküliséget minden irányból körbejárják, de az illegális foglalkoztatást meg sem említik, és ez a mellett van jelen Európában, hogy óriási a migráns válság hatása Európában. Nagyon sok menedékkérő, akiknek visszautasították a nemzetközi védelemre vonatkozó kéremét, ott maradt Németországban, több ezer emberről van szó, és akkor, amikor nem Európai Uniós állampolgárok nem kapnak jogsz- jogos engedélyt arra, hogy itt maradjanak, mégis itt maradnak, növelik a munkanélküliek és a szürke gazdaságban dolgozók számát, akkor, amikor ez már eleve is óriási probléma, Lettországban például az. Köszönöm, mondja az elnök. Starbati úr a néppárt részéről az Európai Parlament képviselője kap szót. ECR-frakció. Az ECR frakció nevében szólalok fel. Sok fontos szó elhangzott, gazdasági növekedés, beruházások, és a görög kollega azt is elmondta, hogy gazdasági növekedés és nagyobb foglalkoztatás nélkül kudarcot fog vallani az Európai Unió. Ez egy nagyon kemény ítélet, de szerintem is helyes. Nézzük meg külön-külön a dolgokat vannak persze itt csak az eurozónára vonatkozó dolgok. Az eurozóna azonban nem egy tömb, hanem nagy a megosztottság benne. Például a versenyképességben nincs egységes fejlődés a zóna országai között. Hogyha megnézzük az eurozóna országainak a részvételét a virágkereskedelemben, akkor Németország részaránya 2000 óta állandó maradt, pedig közben e, Kína fel megerősödött. De Franciaország és Olaszország részesedése viszont megfeleződött. Ez azt jelenti, hogy e, visszaesik esett az export, és ezzel megszűnnek munkahelyek. Ha megnézzük, az eurozóna növekedése 1,6% a prognózisok szerint. A növekedés az Európai Unióban az eurozóna nélkül 2,7 százalék hogyha kivennénk az eurozónából azokat az országokat, amelyek jól, ahol jól működik a gazdaság, Olaszorsz, Németországot és Hollandiát például, akkor még deprimálóbb a kép. A kérdés az, hogy miért van ez így? Miért az euróövezet az, ahol a világgazdaságon belül a legalacsonyabb, a legkisebb a növekedés? Ez a kérdés, amit a kollega is az előbb feltetett, feltett. Mi ennek az oka? Mi annak az oka, hogy Németországban és az USA-ban is 2010 óta 10%-ról 5%-ra csökkent a munkanélküliség. Mi az oka annak, hogy a növekedés ebben az időszakban nagyon megerő, megizmosodott? és más eurországokban, a déli országokban más a helyzet. Ott 10 százalékról akár 25-30 százalék is megugrott a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében. Mi az oka ennek? a hibas árfolyam e, politika? Hogyha rossz az árfolyam, igen, a déli eurozóna országoknál felülértékelt, és e, Németország és néhány más északország számára alulértékelt a valuta, ennek le van ilyen következménye. Németországban szubvencionálják az exportot. Nálunk e, nem kell különösen erőfeszítéseket tenni, hogy nemzetközileg versenyképesek legyünk. Viszont az déli országok exportját megadóztatják megadóztatják. Ha megadóztatják az exportot azért, mert felülértékelt az árfolyam, akkor van, akkor ebből adódnak a nehézségek, a problémák. Ez a probléma. És hogyha most Trági úr megpróbálja a nulla kamatok, vagy akár negatív kamatok politikáját alkalmazni, hát ez nem működik. Nem lehet eh, monetáris, politi- egy politi- monetáris politikában a um, eh, hamis árakat eliminálni. Nem lehet eh, szétszakítani, gazdaságilag megszüntetni ezeket a problémákat. És újra és újra mondom a parlamentben, hogy nem elég, ha állandóan hangoztatjuk, hogy növekedésre van szükség. Tudnunk kell azt, hogy miért nagyobb a növekedés más országokban, sokkal nagyobb, mint a dél-európai országokban. Ezért, elnök úr, jövőre, két év múlva, és azután is mindig-mindig ugyanazokon a problémákon fogunk itt siránkozni, hogy ugye kicsi a növekedés, több Eh, magán és állami beruházásra van szükség. Hát minden országban minden beruházó azt vizsgálja, hogy milyenek a jövőbeni kilátások. És hogyha a jövőbeni kilátások nem jók, akkor a parlament eh, rengeteget beszélet arról, hogy szükség van állami és magán beruházásokra, semmi nem fog történni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Claudio Grech Máltáról. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kollégáknak is a jelentést, amely többféle egymással összefüggő, alapvetően fontos tényezőt taglal az európai kihívások kapcsán. Kétségkívül a bizottság három fő prioritása a megfelelő irány, és változatlanul nyilvánvalóan a vita támogatja ugyan az irányt, de különösen az első prioritás kapcsán, a beruházások támogatásán szeretném aláhúzni, hogy a monetáris politika önmagában nem fogja a vágyott válságból való kilábalást és felgyorsult növekedést meghozni. Sokkal több prioritásokra van szükség a növekedés helyreállításához, és határozottan látni, hogy az innováció, a tagállamok közötti innovációt javítani kell. Az innováció a többletértéket mozgatja, ez a termelékenységet, és ez fenntartható növekedést eredményez, és alapvető mozgatója a beruházásoknak végeredményben. Az eredmény az lesz, hogy több munkahelyünk, jobb munkahely lesz, és mindez kritikusan fogja tudni kezelni azt a nem megfelelő teljesítményt, amely Európa szerte szembesülünk, amikor a szegénységet próbáljuk leküzdeni. Úgy látom tehát, hogy sokkal több erőfeszítésre van szüksége területen az innováció ért, ösztönzésére, de nem fentről lefelé, hanem sokkal inkább a tagállamokon belül, tagállamok között. Azt is mondhatnám, hogy sokkal erősebb szubszidiaritás elvre van szükség az innováció terén. A lehetőség szerint személyre szabott helyi programokra van szükség, amelyek az innováció intenzitását is figyelembe veszik a tagállamok között és a tagállamokon belül. Úgy gondolom, hogy ez különösen fontos azoknak a tagállamoknak, amelyek még mindig el vannak maradva az alapinnováció terén ágazataikban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Paloma López. Gracias, presidente, y buenas tardes. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek ha már ajánlásokról beszélünk, meg kell említenünk azt is, hogy milyen radikális öm, átalakulás történt a szakpolitikákban. Nagyon jó befektetésekre, erős állami szektorra, bér, minimum jövedelemre van szükség. Az embereinket, az állampolgárokat áldozzuk fel a kudarcot vallott makrogazdasági politika oltárán az egyenlőtlenségeket, a munkanélküliséget sem kezeli, ez a neoliberális politikák által áthatott európai megközelítés. Spanyolország is jó példára. Nekünk korábbiakban nem volt államadóságunk, de legalábbis nem volt problémás mértékű, de most megduplázódott. És ezt a munkások fizetik. A szociális jogok védelméről beszélünk de ebben a kontextusban ez nem valósul meg. Ez ösztönzi azt, hogy az állampolgárok más országokba költöznek, és ez csak a multinacionális vállalatok malmára hajtja a vizet. A makrogazdasági intézkedések tehát a gazdaságot továbbra is aláásták. Ráadásul fenyegetik, sőt, zsarolják a, a parlamenteket, az egyes tagállamokat azzal, hogy a strukturális alapokat visszavonják tőlük. Például Spanyolországot és Portugáliát is érte ilyen fenyegetés. A gyenge szemeket így akarják eliminálni, miközben mondjuk Németország, Franciaország óriási támogatásokat kap. Ezzel tehát aláássák az egyenlőséget, ami az Európai Unió egyik alapelve kéne, hogy legyen a tagállamok megmentése helyett csak rontanak a helyzetükön. A Damoklész kardja lebeg számos ország, különösen Spanyolország, Portugália, Görögország és más déli államok felett. Hogyan várhatjuk azt, hogy az európai menetrend szakpolitikái jót tesznek nekünk, hogyha ezek ellentétesek a nemzeti szuverenitás és a demokrácia elveivel. A spanyol kormány a spanyol parlament megkerülésével fogalmazta meg a javaslatait a bizottság felé, ezzel a demokratikus elveket megsértette. Szakpolitika váltásra tudunk csak több és jobb Európát elérni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szilva Pereira képviselő kap szót. Obrigado, Presidente. Um breve eh, comentário tisztelt képviselőtársaim! Azzal kezdeném, hogy ezen a héten az EKON szakbizottság tárgyalni fog az Európai Központi Bank elnökével is, aki beszámol a jövő évi növekedési prognózisokról. Az eurozóna számára 1,7%-ot prognosztizálnak, és arra számítunk, hogy a következő években még ennél is alacsonyabb lesz majd a növekedés az eurozónában. 2017-ben 1,6-tal számolhatunk, és 2008-ban is nagyjából 1,6%-kal. Újra és újra megismételtük azt a felhívást az LKB-hoz, e hogy olyan fiskális politikára van szükség, ami lehetővé teszi azt, hogy az EU a saját a kitűzött célokat elérje. Azt javaslom, hogy valószínűleg ösztönzőkre van szükség Európában, a fiskális politika kapcsán. És nem tudom, hogy az európai szemeszter összhangban van-e azzal, amire valóban szükség van. Az eurozónában a monetáris politika nem képes önmagában fenntartható növekedést és beruházásokat biztosítani, pedig a munkahelyek teremtéséhez ehhez van szükség. Elég rugalmasan alkalmazzák a szabályokat. Folyik egy vita, hogy Portugália és Spanyolországgal szemben szankciókat léptete majd életbe a bizottság. Nos, olyan helyzetben, amikor Portugália idén 3, alá, 3 alá nyomta a deficitet, hát ez teljesen kontraproduktív és igazságtalan lenne ilyen esetben szankciókról beszélni. Olyan fiskális költségvetési politikára van szükség, ami beruházás ösztönző hatású. Az európai szemeszter nagyobb marzsint, marzsot kellene, hogy hagyjon, nagyobb mozgásteret az, ezen, ezeknek az országnak a számára. Tudjuk azonban, hogy van néhány ország, amelyek szintén sokat tehetnének, jobban kellene sok, sok mindent csinálniuk. A Juncker terv. Nos, a Juncker terv megpróbálja leküzdeni a szimetriákból, az aszimetriákból adódó problémákat, amiről több kollégám is beszélt Németország, illetve a déli országok között tehát fenn ez az aszimetria. De nem tudom, hogy elég forrás áll rendelkezésre a Juncker tervben ahhoz, hogy ezeket az aszimetriákat le tudjuk küzdeni. Ezeket a kérdéseket szerettem volna felvetni. Az európai szemeszter kapcsán az a legnagyobb nehézség, hogy újra kell állandóan értékelnünk eh, annak érdekében, hogy olyan eh, politikákat, szakpolitikákat tudjunk eh, felvázolni, amelyek összhangban vannak az emberek igényeivel és szükségleteivel. Nagyon köszönöm. Többen nem kívánnak hozzászólni. Ebben az esetben én magam szeretnék néhány megjegyzést tenni, mert erre serkentett mindaz, amit a kollégák elmondtak. Elsősorban az a kapcsolatban, hogy miért nem kielégítő a növekedés. Erről több véleményt is hallottunk. már úr, aki már nincs itt, de ő is felvetette azt, hogy mire lenne szükség. Valutaunió, monetáris unió, ezek az uniók megkövetelik azt, hogy legyenek szabályok. De a szabályok valóban nem működnek a hiánycsökkentés tekintetében. Juncker elnök úr azt mondta, hogy ha megnézzük a számokat, az eurozónában a deficit 2009-ben 3 százalék fölött volt, 3,3, és ez 2015-re lement 1,9 ra Ez egy nagyon jelentős csökkenés. Néhány év alatt egy harmadat tudtuk csökkenteni a deficitet, tehát 1,9 ez az eurózónában az Egyesült Államokban 4,4 százalék. Tehát a probléma persze nem lehet az, hogy növeljük a hiányt de nagyon nehéz szembeszállni azoknak a véleményével, és ez eh, nem kisebbségi vélemény, a G20-ak, az IMF, eh, és azt mondják, hogy jelenleg eh, végre 2016-ban egy 2015-ös semleges helyzet után most expanzió van, és a fiskális területen, és 2017-re mi tervezzünk további költségvetési expanziót, vagy visszafogást? Szerintünk egyértelmű, 2017-ben szükség van a további költségvetési expanzióra, nem szabad visszafogni zsugorítani ezt az expanziót, mert a kereslet növekedésre is szükség van. Persze nem csak mennyiségi kérdésekkel kell foglalkozni, hanem minőségi kérdésekkel is, és itt a kulcs szó a beruházás. Ahogyan többen is elmondták, itt nem csak az agregált kereslet a fontos kérdés, hanem a keresletet mindig a kínálattal együtt kell vizsgálni, és nehezen tagadható az, hogy nagy az egyensúlytalanság a megtakarítások és a beruházások között. Hatalmas készpénz hegyeken ülünk, és ezekkel a, ezzel a pénzzel külföldön finanszíroznak beruházásokat, vagy pedig egyszerűen megtakarításként szerepel, de nem ruházzák be, és ez a nagy baj. Több magánberuházásra van szükség, és éppen ezért egy ezt támogató költségvetési politika rendkívül fontos, alapvetően fontos. Ugyanakkor az expanzív monetáris politika, amit az EKB folytat, ez tulajdonképpen a, egy transferunióvá teszi az uniót a kereslet visszaszorításával, itt választani kell, hogy mit akarunk, mert, vagy hogyha egyik lehetőséget sem ragadjuk meg, jó, én elismerem, hogy nehéz kérdés az, hogy a közös valutát hogyan tudjuk megőrizni, fenntartani. Ez tényleg egy, egy olyan kérdés, amit folyamatosan meg kell vitatnunk. És támogatom azokat, akik azt mondták, hogy a konvergenciát, a versenyképességet erősíteni kell, a gazdaságpolitikai koordinációt javítani kell, ahhoz, eh, hogy megvalósuljanak a strukturális eh, reformok, amik növelhetik a termelékenységet, és erősítik a belső piacot, hiszen ez egy nagyon nagy kincsünk. Véleményem szerint nagyon érdekes volt a vita. Még van egy kis időnk, úgyhogy még nem akarom a következtetéseket levonni. Hogyha valaki még kíván szólni, mielőtt megadjuk a szót az előadónak, akkor most erre még van lehetőség. Igen, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm, hogy ezt még egyszer így elmagyarázta. A gazdaság, közgazdaság alapvetéseit, például Keynes téziseit is elővehetjük. A nem mindig a szomszédunkra nézzük, de e, ugye ha azt mondjuk, hogy Németország e, árukat exportál és foglalkoztatást importál, mert e, alulértékelt, az ár folyam úgy van kialakítva szemben a déli országokkal, hogy ők pedig pont fordítva kell, hogy eljárjanak. És monetáris politikával nem lehet befolyásolni a beruházásokat. Az Európai Központi Bank monetáris lazítással rengeteg likviditást teremthet, de hogy a vállalatok aztán tényleg beruházzanak-e, arról nem Draghi úr dönt, arról nem tud ő dönteni. Most itt van ez a negatív kamatok politikája, de a szükséges strukturális reformokat ez visszaveti, mert sokkal egyszerűbb ugye 0%-os kamat mellett eladósodni, mint strukturális reformokat végrehajtani. Erre vannak bizonyíték sokkok, hogy így van. És a hosszú távú hátránya ennek a negatív kamatok politikájának, amikor csökken a bankok nyeresége, a mazs, ezt Németországban különösen jól látjuk, hát szörnyű következményekkel kell számolnunk, és hogyha a redistribúció alulról felfelé, nem, érte felülről arról nem valósult meg. Ugye mibe ruháznak be? Ingatlanba és ékszerekbe, műtárgyakba. Ez nagyon vissza fog még ütni és köszönöm a lehetőséget, hogy még egyszer ezt elmagyaráztatom, hogy leszögezhetem, világosra tehetem azt, hogy mire van szükségünk Eh, arra van szükségünk, és eh, ar- arról kell gondoskodnunk, hogy egybe maradjon az Európai Unió. De hosszú távon nem tudunk összefogni, összetartani egy valuta uniót, ami divergál. A legfontosabb kérdés, elnök úr, amit fel kell tennünk, az az, hogy mire van szükség ahhoz, hogy segítsünk az eladósodott országoknak. Hogyan tudunk nekik adni egy üzleti modellt, hogyan tudjuk olyan helyzetbe hozni őket, hogy teremtsenek a saját országukban munkahelyeket. Itt most nem Görögországról van szó. Itt ugye a pénz, amit Görögországban fektettek be, annak a 95%-a visszafolyik a bankoknak, tehát nem erről van szó, hanem Más országokról rögtön befejezem. Görögországnak csak akkor tudunk segíteni, hogyha azt mondjuk, hogy olyan árfolyamra lenne szükség, ami lehetővé teszi, hogy versenyképesek legyetek. Én, én szeretem Görögországot, egy csodálatos ország, hogyha leértékelhetnék a saját valutájukat, tehát elképzelhetetlenül sok turista menne Görögországba, megnőne a foglalkoztatás és Görögországnak szüksége van arra, hogy az adósságát eltöröljék. Ezt sose fogják tudni visszafizetni. Ezért én mindig amellett szólok, hogy el kell engedni Görögország teljes államadóságát. Most a e, vállalat, aki csődbe ment, ez nem tud tovább dolgozni, ezért egy kezdeti nagy lökésre, finanszírozásra van szükség. Tehát árfolyam, e, az adósság e, csökkentés vagy elengedés. De a jelenlegi politika folytatása úgy, hogy aztán bízunk abban, hogy majd lehullik a manna az égből, a jóisten segít rajtunk, hát ezt a reményt, ezt, ez, ez illuziórikus. Köszönöm a szót very much. Debate is becoming lively. That's good. <laughs> Köszönjük, nagyon élénk volt a vita, ez így jó, és van még 20 percünk. Holland kollégánk. És utána Perére kollega. Valóban élénk a vita, és nagyon örülök neki, hogy ilyen. Azért jöttem ide, mert eh, Szeretném, hogyha az Európai Unió együtt maradna. Vannak olyan pártok hazámban, ahol össze akarják omlasztani. Én viszont ellenkezőleg én úgy szeretném, hogyha együtt maradna. Portugál kollégám azt mondta, hogy ha Portugáliát megbüntetik, akkor az országban csökken az Európai Uniós támogatás. Nálunk pont fordítva van. Ha vannak olyan szabályok, amelyeket egy ország nem alkalmaz, nem tartja magát, és ezért nem fogjuk megbüntetni az országot, akkor az én országomban csökken az EU támogatottság. Tehát ez is érdekes kérdés. Spanyolország esetében, ugye hallott, hallottuk, hogy Hollandiában kereskedelmi többlet van. Igen, valóban a világgazdasági fórumát, fórumától is hallottuk. Ha megnézzük a versenyképességet, akkor örülünk neki. Eh, ezzel nyertünk választásokat. Úgyhogy nem lehet eh, úgy erős eh, Európai Uniós támogatóvá válni, hogy gyengítsük az Uniót. Ezt szerettem volna csak elmondani. Köszönöm. Persze, nagyon fontos a szabályokat értékelni, az szerint is, hogy intelligens vagy nem intelligens szabályok-e. Helyes dolgot kell tenni. Ezt kell megnézni, hogy vajon a 3 százalékos deficit alatti ország beruházások nélkül előrébb jut el, hogyha csökkentjük a strukturális adatokat, alapok juttatásait. Pontosan ez az, amit végig kell gondolnunk, és Portugáliából ez lényeges. Uh, Nos, köszönöm elnök úr, valóban a vita igen élénkkel kell kezd válni, és gazdaság oktató, vagy gazdasági szakterületen oktató professzorként hadd mondjam el a következőket. Marion Drágival együtt úgy gondolom, hogy a, ez a politika valóban már működik, és a monetáris politikán nem igazán tudunk még mit tenni. A nem teljesítő hitelek nagyon sok eh, Európában gondot jelentenek, ezért jobb, hogyha a fiskális politikára figyelünk. A fiskális politikával kapcsolatban van egy fő érv. A hardlinerek, a kemény vonalasok, ahogy a kedves eh, német kollega jelezte, tehát a, a kemény eh, vonalasok azt feltételezik, hogy eh, ez mm, a fiskális politika az országnak eh, a kizárólagos eh, felelőssége, én pedig úgy gondolom, hogy ez közös. Az Európai Unió nem vált, nem zárta le a gazdaság és monetáris unió folyamatát, úgyhogy nem, ahogy az elnökök szerették volna, és nem tudom, hogy van-e olyan monetáris tér a világon, ahol ne lenne fiskális unió is. És ez a probléma. Monetáris terület fiskális unió nélkül nem maradhat meg. Ez Európa számára is világ, és világos, vagy úgy haladunk tovább, mellesleg, ahogy az öt elnök javasolja a fiskális unió felé, amely minden ország aszimmetrikus megrázkoztatásait fel tudja fogni, vagy pedig, ahogy a kemény kérik, azt csináljuk tovább, hogy a makroökonomiai egyenlőtlenség, ami Görögország, Spanyol, tehát Görögország, Spanyolország, megjegyzem Németországban is van egy makroökonomia egyenlőtlenség, tehát hogy ez az országoknak a fel, köre marad. Egyetértek azzal, amit az elnök úr mondott, hogy fiskális kiterjedésre, fiskális irányvonalra van szükség, és ez olyan országok számára, mint Portugália, lehetővé kell tenni a fiskális konszolidáció folytatását, és Németország, meg más országok, ahol lehetőség van rá, ott az expanziót kell lehetővé tenni. Yes, first our Köszönöm szépen. Görög barátunk kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr. Egyre élénkebbé válik ez az eszmecsere. Szeretnék eh, azon országok felé, mint például Hollandia egy megjegyzéssel élni. Kedves barátaim, az elmúlt 56 év történelmi keretét is figyelembe kell vennünk hogy milyen katasztrófákat éltek át egyes országok, milyen külső intervenciókat kellett elszenvedniük. Vagy még akár az ennél régebbi múltban is. Mondjuk egy ország az volt egy gyarmatosító hatalom, és így gyűjtötte óriási javakat magának. Egy másik kolléga azt mondta, hogy a Brexitre az a megoldás, hogy legyen mindenhol nemzeti valuta, és a saját átváltási árfolyamunkat határozzuk meg. Amikor Görögország belépett az euróövezetbe, akkor görög, nem annyira nekünk volt kedvező az árfolyam sajnos. Európa a német márkát támogatta. Hat éves kiigazítási programra volt szükség Görögországban, amikor beléptünk az euróvezetbe. Inkább figyeljenek oda ránk ahelyett, hogy kigúnyolnák Görögországot. Az eladósodottság állító, több mint meg kétszereződött. Mióta a kiigazítási programnak a részesei vagyunk a recesszió, 25%-ot ért el még az 1929-es világgazdasági válságban sem volt ilyen rossz a helyzet. 27%-os a munkanélküliség. És ebből a fiatalok aránya, a fiatal tudósok aránya óriási. Például a fiatal között több mint 60%-os a munkanélküliségi arány. A nagyobb Európai Uniós tagállamok az USA és Ausztrália felé áramlanak a fiatal diplomások, mérnökök, orvosok. Görögországból. Olyan emberek, akik a görög erőforrások felhasználásával szerezték meg a képesítésüket. éveken keresztül nem ismerték be az európaiak, hogy a tényezőket nem megfelelően vették figyelembe. Nagyon sok ember él szegénységben Görögországban. Ez a valóság. Nem vagyunk olyan állam, olyan helyzetben, hogy saját magunkat kormányozzuk. Mert kívülről mondják meg nekünk, hogy mit csináljunk. És nem csak a, a pénzügyi dolgokra gondolok. Mit, mit tanítsunk az iskolákban? eljön hozzánk Katájnán, és elmagyarázza, hogy mit tanítsunk az iskolákban. Tehát nem csak a gazdaságról van szó, és hadd mondjak még valamit. 3,5 százalék a deficitünk évről évre. Beszélnek 25 százalékosról, de hát milyen ország érte el azt, hogy minden évben 2,5% legyen ez a szám? És mindez csak a növekedés rovására történhet. És még egy utolsó dolog. több mint megkétszereződött a trojka receptje miatt az államadóságunk. Hogyan tudjuk ezt lecsökkenteni? Voltak olyan kollégák, akik említettek utakat, módokat, és szerintem igazuk van. Senki nem tud így túlélni. Az elnök közbevág. Még egy pillanatot kérek, mondja a görög képviselők. az adósságunk csökkentését szeretném látni, de emlékeztetnék arra, hogy 53-ban Görögország a háború után elengedte a német adósságot. Tehát a németeknek elengedett óriási adósságot. Elnök, mostantól mindenkit kérek, hogy két percre szorítkozzon a felszólásában. Azt hiszem, hogy jó politikákra próbálunk erőfeszítést tenni, de hogyha diagnózisban nem tudunk egyet érteni, akkor az már önmagában probléma. A kvantitatív easing módszere alacsony negatív kamatokat eredményez, pedig pontosan ellenkező hatással kéne, hogy járjon. Nagyon fontos felmérni azt, hogy gazdasági szinten milyen egyenlőtlenségeket okoz ez az alacsony kamatláb. Tehát amikor a kvantitatív easing módszerét bíráljuk, ezt nem mint meghatározó tényezőt kritizáljuk. Másodszorban a nem konvencionális gazdaságpolitika az nem javítja a gazdaság növekedését. Most arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk a monetáris politika expanzióját megtámogatni az adópolitika és a beruházás révén. Ez nagyon fontos, hogy találjunk valami jó terápiát, egy jó receptet, és végül akármilyen bizonyíték áll rendelkezésünkre, amikor a monetáris lazításról beszélünk, és azt mondjuk, hogy ez a nemzeti strukturális reformok arányát csökkenti, ez nem igaz, erre egyáltalán nincs bizonyíték. Sőt, tény, hogy vannak olyan országok, amelyek a strukturális reformjaikat felgyorsították ennek eredményeképpen, miközben mások lassították. A reformok, strukturális reformok exponenciális makrogazdasági hatást tudnak elérni. Nagyon fontos, hogy definiáljuk, hogy mi jön először, és mi a vala ennek a következménye, hiszen ha ezt eltévesztjük, akkor nagyon nehéz valódi megoldásokat találnunk. Elnök, köszönöm szépen, Szilva Pereira úr következik. Still. Köszönöm szépen, csak röviden, még mindig a portugál helyzetről. Ahogyan a portugál kollégám is elmondta, Portugália három éve nagyon kemény kiigazítási programot kellett, hogy megvalósítson. Ezt a programot is az európai intézmények rakták össze. Miközben a portugálok azt soha nem értették meg, hogy egy ilyen kemény program után, amikor az Európai Bizottság nagyon odafigyelt arra, ami Portugáliában történt. Rengeteg nyilatkozat született, gratuláltak a portugál hatóságoknak a megtett erőfeszítéseket, Aztán a végén, mikor nem érték el 2015-ben a 0,2%-os célt, akkor jöttek a szankciók. Ugyanaz az Európai Bizottság, amely végig gratulált a portugál hatóságoknak a fantasztikus erőfeszítésekért. Hát ennek így semmi értelme. Másik dolog, a holland kollega úgy tűnik azt hiszi, hogy van egy olyan szabály, ami szerint, ha valaki nem teljesíti a célt, akkor jön a büntetés. Szeretném világosá tenni, hogy nincs ilyen szabály az európai jogszabályok között a 23. cikk 11. bekezdése a szabály, csak annyit mond, hogyha nem teljesül a cél, akkor születik egy döntés. És a döntés meghozatalakor figyelembe kell venni az összes releváns információt, tehát azt az információt is, hogy Portugália idén már teljesíti a 3%-os deficit célkitűzést, figyelembe kell venni az arányosságot, és figyelembe kell venni azt is, hogy milyen hatása lenne a források befagyasztásának az egész gazdaságra. Hát Hollandiában lehet, hogy máshogy látják a szabályokat, de a holland politikusok el kellene, hogy magyarázzák az embereknek, hogy ténylegesen mit mondanak az európai szabályok. Köszönöm szépen. Pierre Katarov úr. Köszönöm elnök úr. Köszönöm. Nagyon röviden fogok csak hozzászólni. Ma arra számítottam, hogy megoldásokról is fogok valamit hallani, hogy irányt mutatnak. De amit hallottam nagy részt, az arról szólt, hogy panaszkodunk, sírunk, jajgatunk. Igazából nem éreztem semmilyen eltökéltséget vagy határozottságot. Nem hallottam semmit arról, hogy hát nézzük meg, mit, mit tudunk tenni, hogyha valaki itt panaszkodhatna jogosan, akkor mi bulgárok tehetnénk ezt meg igazán, hiszen évek óta mi nagyon szigorúan tartjuk a költségvetési fegyelmet. Emellett a bulgár határ, ugye az EU külső határa, és megpróbáljuk visszatartani a hatalmas migrációs nyomást. Európa Európát enélkül már elárasztották volna a migránsok. Bulgária szegény ország, több mint két millió bulgár havi 150 euróból kell, hogy megéljen. Nem napi, hanem havi szeget mondtam. És a közelmúltig Görögország még azzal fenyegette az, az állampolgárait, hogy nem sokára olyan helyzetbe kerülnek, mint a bulgárok. Görögországban a minimum nyugdíj 700-700 euró. Bulgáriában pedig 75 euró. Hát ezért, amikor korábban felszólaltam, azt mondtam, hogy a legfontosabb, ami igazán számít, az a bizalom. Bulgária olyan, ahogyan ezt leírtam. És Európa, hogyha Európa dezintegrálódik, ha szétbomlik, akkor oda jutunk vissza, ahol a 18 vagy 19. században tartottunk. Nem hiszem, hogy ezt akarhatják az intelligens emberek Európában. Az elnök elmondta, hogy nagyon fontos az, hogy kézbe tartsuk a cashflow-kat. Ugye a bankok tele vannak eh, likviditással, eh, pénzzel, és beruházásokra van szükség, de senki nem mondja azt, hogy hogyan lehetne bátorítani beruházásra. Lezárom a hozzászólók listáját, a parlament elnökét két perc múlva fog elfogadjuk a parlamentben. Úgyhogy a raportőrnek adom meg a szót két perce. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon izgalmas, érdekes és gyümölcsölöző véleménycsere volt. S nekem, mint a dokumentum előadójának nagyon hasznos volt. Sok pontot vettettünk fel, ami, olyanokat, amiről az Európai Parlamentben is beszéltünk, nem csak a az ellentmondásos viták, amikkel persze személyesen egyetérzek. Az eurozóna az egy nem optimális zóna. Mit csinálunk? Folyam folyamatokat és intézkedéseket kezdetünk, amelyek önmaguk sem optimálisak. Ez az oka annak, hogy ezek az intézkedések nem hoznak hozzák azokat az eredményeket, amelyeket szeretnénk. A parlamenti folyamatoknak megfelelő kormányzati ciklusok vagy parlamenti ciklus alatt. Nos, a következő. A gazdasági konvergencia nem látható. Egyre növekszik a gazdasági különbség. Az intézkedések pedig nem tudják eh, a problémákat kezelni. Beszélünk ugyan az intézkedésekről, a fel, fellezárkóztatásokról, de nem beszélünk pontokról, de nem tudunk eh, a, a gazdasági teljesítmény, az egyfőre eső, teljesítmény felzárkóztatáshoz. És ez igazából az EU, az eurozóna problémája. Az optimálistól elmaradó feltételek mellett politikai determinációval dolgozunk. Ezt a professzor úr nem fogadja el, ő azt mondja, hogy 3 meg 3 az 6, ez persze igaz, de a valóságban olyan politikai konstrukció van, amely mind gazdasági, mind ö, politikai értelemben nem optimális. A mi feladatunk, hogy az optimálisnál rosszabb feltételek mellett jobb beruházási arányokat és jobb foglalkoztatási arányokat érjünk el. El kell jutni azokra a szintekre, amelyek nagyon jók lesznek majd a mostanihoz képest. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a vita továbbvitele a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament között az egyik legfontosabb legfontosabb előfeltétele annak, pontosan azt segíti, hogy az optimális szintet elérjük. Köszönöm szépen. Október 11-ig lehet a módosítókat benyújtani, október 2-on lesz a, a plenárison a szavazás. Köszönjük szépen az EP képviselőknek, és különösen a vendégeknek a nemzeti parlamentekből, hogy eljöttek. Jövő héten hétfőn három órakor ülünk össze a gazdasági párbeszéd Portugália Spanyolország kapcsán Strasbourgban. Köszönjük!